napi díjat. Most néhány egyéb bejelentésem van. Aláírások a szokásos rendes eljárás alapján. Szerdán a tanács egy tucat jogi aktus fog aláírni a 74-es cikk alapján. Ezek az aktusok meg fognak jelenni ezen ülés jegyzőkönyvében. Következő információ,